A bizottság mit fog tenni? Krósz asszony védelmére hogy kíván kerni a bizottság? Hölgyeim és uraim, a plenáris ülés elején szeretnék egy ügyről szólni, amely nagy aggodalommal tölt el, mindenkit aggodalommal tölt el. Egy fiatal szaudi-arábiai eh, Hamza Kásgari nevű újságíróról van szó. Ez a fiatal újságíró Malajziában eh, Isten káromlásért eh, bíróság elé állították, Szaudi-Arábia kérésére kitoloncolták Szaudi-Arábiába. Szaudi-Arábiában az káromlás miatt halálbüntetéssel fenyegetik, és ki fogják végezni. Kétség nem férhet ahhoz, hogy minden ember vallási érzéseit tiszteletben kell tartani, egy újságírónak is, a szólásszabadság, a gondolatok szabadsága, egyetemes jogok, amelyeket szintén meg kell őriznünk, védenünk, hogy e Twitteren megfogalmazott véleménye miatt egy fiatal újságírót a Szaudi-Arábiában kivégeznek, azt hiszem elfogadhatatlan. Éppen ezért feltéve, hogy önök is egyetértenek, mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a kivégzést megelőzzük, és meg... Nagyon sok kolléga a nap során és a hétvégén is megkeresett a PVV holland párt létrehozott egy honlapot, ahol azt mondják, hogy a közép-kelet-európai állampolgárok panaszait megfogalmazhatják azok, akik Hollandiában dolgoznak. Vivian Redding asszony már nagyon kritikusan reagált erre a panasz honlapra, amely tehát a Hollandiában dolgozó közép-kelet-európai állampolgárok mozgásszabadságáról, letelepedési szabadságáról szólhatnak. Ott vállalnak munkát az emberek, hol akarnak. Kérem szép, több kolléga megkeresett, tehát nem nagyon tudok a tartalmakról mit szólni, a március 1-én tárgyalást folytatok Rütte mm, holland miniszterelnökkel, erre a kérdésről szólni fogok. Először szeretném megnézni, hogy a Reding asszony közleménye mit is tartalmaz. Votman Kohl asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban Hollandiában a propoland.nl honlapot megnyitották, ahol a PVV oldaláról bárki szolidaritást vállalhat azokkal a munkavállalókkal, akik Hollandiában dolgoznak. Azok a kollégák tehát, akik szolidaritásuknak akarnak hangot adni, akkor prosite.polen www.propolen.nl jelezhetik. Köszönjük szépen, Wartman Kohl asszony, Hesper Kóni jelentkezett. Presidente, Köszönöm, elnök úr. Hallhattuk a szaudi újságíró véleményszabadságának védelmére vonatkozó felszólalást, de itt egy ellentmondás van, ugye itt a a magyar újságíró esetére utalnék, hogy vagy mindenkinek van szabad szólásszabadsága, vagy nem. Tehát nem lehet az egyiknek követelni, másiknál nem. Kedves kollega nem figyelte eléggé, egyébként nem tehette volna ezt a megjegyzést. Én feldasszony? Köszönöm szépen, elnök úr. Azt követő, amit Wolfgang Kolnet kolléganő mondott, úgy gondolom, hogy ez egy szimpatikus kezdeményezés, de arra is gondolok, hogy nagyon figyeljünk erre, hogyha ez a ház nyilvánosan kiáll egy ilyen kezdeményezés mellett, amelyet a PVV weboldalán indult el, hogy felszólít embereket arra, hogy anoniman panaszkodjanak EU társállampolgárok ellen, és ezt a holland kormány is elfogadja. Nos, ettől igazából el kellene határolódjunk. Ja, is. Én ezt feldasz, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagyon sok kollégával beszéltem erről, és nem ismerem ezt a weboldalt, de az információkat beszerzem, Réning asszonyjal is beszélek, és adott esetben a Polgári Szabadságjogok Szakbizottságát megkérem arra, hogy foglalkozzon ezzel a kéréssel, de minden kollégának azt ajánlhatom csak, hogy Vortman Kohl kollega javaslatára nézze meg ezt az oldalt, hiszen ez is dokumentálható. Más hozzászólás nincs az ügyrendel kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy megkezdhetjük a napi rendünket. Az első napi rendi pont a hajléktalanok rendkívüli hideg következtében